vagy a leggazdagabb tagállamokhoz tartozik. Vagyis hitelesebb módon kell a stabilitási és növekedési paktumot megvalósítani. Elnök, köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük ezt a kérdések óráját. A következő hónapban találkozunk hasonló összejövetelre, és holnap is lesz egy hasonló jellegű vitán. Köszönjük a választ, és köszönöm a kollégáknak a kérdésfeltevést a következő napirendi pont szóbeli választ igénylő kérdések a hitelminősítő ügynökségekre vagy intézetekre vonatkozóan. Az első Nikolaus Countis kollega Köszönöm a szót, elnök úr. A mai vita az Európai Parlamentben azzal függ össze, hogy a hitelminősítő intézetek milyen tevékenységet folytanak, folytatnak az EU-ban, valamint az általános tevékenységet figyelembe véve a központi bank különböző rendszabályokat hozott a nyilvánosságra a Moody's és egyéb hitelminősítő intézetekkel kapcsolatosan. Ezeknek értek, érté, ezek értékelik nem csak a különböző vállalatokat, hanem az EU tagállamokat is, és ez tarthatatlan politikai és gazdasági szempontból. Az EU intézmények már elismerték azt, hogy ezek a hitelminősítő intézetek mennyire negatív szerepet töltenek be. Mikor szeretné ezen intézetek tevékenységét szabályozni vagy korlátozni a bizottság? Tudjuk, hogy Görögország hitel minősítése negatívá vált, és ez elindított egy ciklust, a visszaminősítést és egy sor spekulatív hitelnyújtást. Tudjuk ennek az eredményét. Tegnap pedig elnök úr a Moody's ismét a görög gazdaságot és magát az eurót negatívan próbálta értékelni. Erre nem is volt okuk, de négy ponttal lejjebb vitték a görög gazdaság értékelését. A ezek amerikai privát intézmények, amelyeket az EU elismer, mint tagállamot, mint a tagállamokat értékelő intézményeket. Tudjuk, hogy milyen nagy felelősségük volt a jelenlegi válság kirobbantásában ezeknek az intézményeknek, és egyébként ezt a céget a az amerikai kongresszusban is elítélték az elemzők, mert a főnökeik arra kényszerítették őket, hogy a toxikus bombákat pozitívan értékeljék, a toxikus kötvényeket. Elnézést. Ismerjük ezeket az intézményeket, és tudjuk, hogy az USA-ban milyen katasztrofális következményei voltak ennek az értékelésnek, így alakultak ki a jelzáloghitel válságok, és 50 millió dollár veszteséget okoztak egyik pillanatról a másikra. Hölgyeim és uraim, lehetséges az, hogy amerikai magáncégek értékeljék az európai gazdaságokat? Ezt egy demokratikusan megválasztott köztestületnek kellene végeznie, amelynek semmi köze a magánérdekekhez. Hölgyeim és Uraim, viszont ma azt hallottuk a bizottságtól, hogy az egész procedúra folytatódik, és a maffia spekuláció is tovább folytatódik. Mindez a gazdaságpolitikát olyan helyzetbe jutatja, hogy ez az EU munkavállalóit és állampolgárait nagyon rossz helyzetbe hozza. Az EU-nak közbe kellene lépnie, és ezért fölhívjuk a bizottságot és a tanácsot, hogy vegye figyelembe, mit mondott az EP, és hozzon jogszabályokat azért, hogy ez az elfogadhatatlan helyzet megszűnjön. Köszönöm. Csani Pitella a kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák. Ebben a szóbeli kérdésben a képviselők, és akiket én képviselek, a szocialista frakció a hitelminősítő intézményekkel kapcsolatban azt kérdezi a bizottságtól, hogy milyen következő lépéseket tervez. Mi azt mondjuk, hogy célszerű lenne létrehozni egy európai hitelminősítő intézetet. És véleményem szerint ez különösen azután nagyon fontos és időszerű, amit Barózó elnök nyilatkozatában hallottunk. Látnunk kell azt, hogy a hitelminősítő intézetek egy egész lehetetlen módon jutottak el odáig, hogy 2008-ban az első pénzügyi válságkor, amikor a Lehman Brothers csődbe ment, és most a második szakaszban is egészen meghatározó szerepet játszanak. 2008-ban néhány esetben a kockázatokat tovább növelték a toxikus kötvényekkel kapcsolatos kockázatokat. Görögország, Portugália és Magyarország minősítését lerontották pont akkor, amikor tárgyalások kezdődtek a görög kormány, az Európai Unió és a Valuta Alap között. El kell mondanunk, hogy itt valóban nagyon rossz ilyen, vagy esetleg ez túlzás, de mindenképpen negatív hatásokkal járó módon léptek fel az az ügynökségek. Említhetném a Parmalat vagy más cégek esetét is, akik hasonló sorsa jutottak, és most a semmi tevés helyett végre határozott fellépésre lenne szükség. Biztos úr, azt kérdezem tehát, hogy mikor vizsgálják meg ezeket a kérdéseket, ezt az ágazatot. Kozé kollégámmal együtt már egy ideje feltettük ezt a kérdést a hitelminősítőkkel kapcsolatban, felül kell vizsgálni ezt az ágazatot, és ezt ezt eh, az elfogadhatatlan helyzetet, hogy ilyen oligopóliumok eh, uralkodnak, a pi, uralják a piacot, ezt fel kell számolni. Máskülönben tovább romlik a helyzet. Ne riadjon vissza a bizottsága a tettektől, a cselekvéstől és emellett az Európai Hitelminősítő Intézet létrehozásának gondolata mellett azon is el kellene gondolkoznunk, hogy milyen szerepet játszhatnának a számvevőszékek, amelyek függetlenül vizsgálhatnák meg az államadóságokat, hogy ez ne csak magán hitelminősítőkre maradjon. Sárközi és Merkel nem is hivatalosan felhívták az Európai Bizottságot arra, hogy dolgozzanak ki egy javaslatot, aminek az eredményeképpen verseny alakulhatnak ki a hitelminősítők piacán. Most éppen, amikor Sárközi és Merkel ezt együtt követelik, valóban először valószínűleg egy európai intézményt kellene létrehozni. De kedves Nikola és kedves Angela, azt hiszem, hogy ezt a felhívást nem csak Barozóz kellett volna intézni. Biztos úr, nagyon nagy szeretettel köszöntöm, örülök, hogy itt van velünk és azt hiszem, hogy néhány perc késéssel érkezett, ugye ezért szeretettel köszöntjük, és most meghallgatjuk a következő hozzászólót, Jean-Paul Gozest. Merci, merci. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák, a hitelminősítő intézetek kérdése már a legutóbbi mandátum vége óta foglalkoztatja a parlamenti képviselőket. Egyébként a bizottság és a parlament elfogadott egy rendeletet rájuk vonatkozóan. Ma viszont újból föltesszük a kérdést, mégpedig azért, mert megállapítottuk, hogy milyen szerepet játszottak ezek az intézetek a válság alatt hozzájárultak a válsághoz, és igen volatilisek az ő előrejelzéseik és értékeléseik. Tudjuk, hogy ez például így volt a jelzálók hiteg válság esetén is. Tiszta fejjel kell ezt látni. Az, hogy ezek az intézetek minősítenek bizonyos termékeket a befektetők számára, ez nem sokkoló, hiszen a befektetőknek joguk van arra, hogy megismerjék a kockázatokat vagy a nehézségeket, amelyek bekövetkezhetnek, ugyanúgy a jó minősítést is. Viszont bizonytalabb a helyzet akkor, amikor a minősítés a banki szabályozásra is vonatkozik, akkor, amikor a saját tőkét határozzák meg a bankok a befektetések szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a 2009-es rendelet nem hozott igazi választ, mert itt arról volt szó, hogy itt az elfogadásukat és a felügyeletüket is szabályozták az említett hitelminősítő intézeteknek. A másik kérdés, hogy hogyan terjesztik ezeket a minősítéseket eh, ezek az intézetek. Egyébként biztos úr, a szövegben, amelyet ön átadott az európai felügyelettel kapcsolatosan az új pénzügyi szabályozás keretében, a jövőbeli szövegnek mindenképpen segíteni kell abban, hogy az intézetek konkurenciájának kérdésére is választ adjon. A kérdés az, hogy nem tudom, hogyha létrehoznánk egy egy másfajta közhatóságot, akkor ez javítaná a helyzeten. Szerintem inkább fel kellene tenni a kérdést arra vonatkozóan, hogy milyen feltételek mellett terjesztik ezeket a minősítéseket, az intézeteket. Egyes minősítések a magáncégekre vonatkoznak, mások pedig az állami adósságokra. A parlament úgy akarta, hogy ezeket az intézeteket minősíteni, vagyis engedélyeztetni kell, és egy új intézmény feladata, az ESMA feladata lesz, az Európai Értékpapír Piaci Felügyeleti Hatóság feladata lesz az, hogy ezt a tevékenységet végezze, és ez az állami hitelek, adósságok esetében is így kell, hogy történjen. Mindenképpen ellenőrizni kell azt, hogy milyen körülmények között terjeszték, hozzák nyilvánosságra ezek az intézmények a minősítéseket. Nem lehet, hogy a piac zárása előtt két perccel értékeljenek le egy-egy országot ezek az intézetek, intézmények. Preventív intézkedéseket kell hozni, és arra kell kényszeríteni ezeket az intézeteket, hogy a felügyelőket, felügyeleti hatóságokat értesítsék arról, hogy milyen körülmények között terjesztik ezeket a minősítéssel kapcsolatos megállapításokat, bizonyos normákat be kell tartaniuk, és arra kell vigyázniuk, hogy a terjesztés feltételei ne okozzanak károkat másképpen kell kezelni az állami értékpapírokat. Egyébként minden országban vannak van számvevőszék, de nem mindegyik független. Tehát erre vonatkozóan szeretünk volna kérdést feltenni, biztos úr, hogyan lehet ezeket a hitelminősítő intézeteket és tevékenységet javítani, és a konkurenciát, a versenyt hogyan lehetne fokozni. Köszönöm szépen, Gozesz úr. Gulár asszonyé a szó négy percben. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, jó napot kívánok, biztos úr, kedves kollégák! Olyan országot képvisel ön, ahol a hitelminősítés a gidmisterre gondolok, mindig bizonyos érzelmeket váltott ki. A Michelin minősítésről van szó, az éttermekről, és tudjuk egyébként, hogy itt nem szabad ördög ilyen bemutatni a hitelminősítőt, hanem meg kell nézni azt, hogy milyen feltételek között lép. A az intézményeknek nagyon nagy hatalmuk van, és éppen ezért meg kell közelebbről nézni, hogy milyen körülmények között tevékenykednek. Az előttem szóló elmondta, hogy más, hogyha a fedezeti alapokról, és más az is, hogyha a magáncégekről szól ez az értékelés. A kérdés az, hogy jó módszereket alkalmaznak-e, jó kritériumokat vesznek-e alapul, gondoljunk itt a vállalatokra, a másik pedig, hogy megfelelő az átláthatóság azra vonatkozóan, hogy milyen kapcsolatok vannak a hitelminősítő és a minősített között. Ezt közelebbről meg kell vizsgálni, és ezt szabályozni kell, Reméljük, hogy tovább viszi azt, amit a parlament javasolt az előző mandátum alapján Jean-Paul Gozes jelentésében. Úgy gondolom nagyon fontos itt utat törni vagyis folytatni azt az utat, amit már a parlament megkezdett, ami az Európai Hitelminősítő Intézeteket illeti. Szerintem ez most nem prioritás, nem a prioritások prioritása, hanem arra kell figyelni, hogy az ellenőrzés, ahogy az ma folyik, az szabályozva legyen. És ezzel kapcsolatosan szólnék néhány szót az ESMA-ról is, erről a hatóságról, amely nem sokára feláll. A pénzügyi felügyelet kérdésének előadója vagyok egy kollégámmal együtt, és szeretnék a tagállamokhoz felhívást intézni. Most nincs itt az elnökség, de tudom, hogy biztos úr ön át fogja adni az elnökségnek az üzenetet. Szeretnénk, hogyha tovább vinnénk ezt az egész ügyet. A tagállamok legyenek komolyak, nem lehet a médiumok előtt nagy deklarációkat tenni, és az érzelmekre hagyatkozni, arra vonatkozóan, hogy a hitel minősítéssel kapcsolatosan milyen rossz következmények lehetnek, és nem lehet ugyanakkor akadályozni az új hatóság, az ESMA létrehozását. Ennek a hatóságnak komoly jogkörrel kell rendelkeznie európai szinten, és a hitelminősítő intézeteket ellenőrizni kell tudnia. Ez az egyik fő feladat, és ez nem is kis feladat. Az Európai Hatóság az piaci infrastruktúrákat és a különböző clearing házakat kellene, hogy ellenőrizze, de ez minket aggaszt, nem azért, mert itt verseny lesz, hanem azért, mert azt kell megvizsgálni, hogy az a mód, ahogy ellenőriznek, az megfeleljen az átláthatóság szabályainak, és itt valóban igazi piac jöjjön létre. Arra buszítjuk önt, hogy menjen tovább, haladjon tovább, és az államokat figyelmeztesse arra, hogy az ESMA kérdésébe lépjenek, ez ne legyen csak üres beszéd, és mindannyian szerintem azt akarjuk a fővárosokban is, hogy az ellenőrzés szigorúbb legyen. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm, Gulár asszony. Most pedig Várnyi biztos urat hallgatjuk meg. Köszönöm szépen! Szeretnék a politikai frakcióknak őszintén köszönetet mondani azért, hogy a kérdés feltevést eh, kezdeményezték Schultis, Pikala úr, Kozesz úr, Gulár asszony és eh, mindazok, akik szóltak erről az igen fontos kérdésről. Őszintén Szeretném önöknek feltárni az, hogy milyen szemszögből látom ezt a kérdést, hogyan látom ezt a kérdést. Gondolni kell a válságra, az átláthatóságra, hiszen az állampolgároknak és a vállalkozásoknak joguk van erre. Április 20-án alkalmam volt arra, hogy már szóljak önöknek a hitelminősítő intézetekről, arról, hogy mennyire fontosak a pénzpiacok és a gazdaság szempontjából. Hogyha arról van szó, hogy egy-egy termék, egy vállalkozás, vagy esetleg egy állam jó egészségéről, vagy éppen lázas állapotáról kell véleményt mondani, erre még majd visszatérek, akkor gondolom egyet értenek velem, hogy nem azzal tudjuk a lázat levinni, hogyha összetörjük a lázmérőt, hanem arra kell figyelni, hogy ez a lázmérő megfelelően működjön lehet egyébként több lázmérőt is alkalmazni ahhoz, hogy validáljunk és ellenőrizzünk. Szerintem sokat el kell mondani arról, hogy hogyan is működik egy lázmérő, és arról is tehát, hogy hogyan működnek a hitelminősítő intézetek, amelyek elsőrangú szerepet játszanak a vállalatokkal kapcsolatos kockázatok felmérésében. Egyébként Schultes úr, önnek igaza van, Mindez azt mutatja, hogy nem volt a működésük mindig példaértékű, és időnként igen komoly következményei voltak felépésüknek. Tisztelt képviselők, a G20-ak erőteljes döntéseket hoztak arról, hogy kormányzási szabályokat és ellenőrzési felügyeleti szabályokat foganatosítanak. Egyébként Gozesz, asszony, Gozesz úr és Gulár asszony szólt a válságról, és arról, hogy a bizottság felelősségének megfelelően járt el, és ez prioritás volt az elmúlt két évben. 2009. szeptemberétől a Lehman cég csődje után erőteljes szabályzást fogadtunk el a parlament ehhez eh, hozzájárult, sőt javította a tervezetet, ezért köszönetet mondok, és eh, ezzel elismertük azt, hogy milyen problémákat okoznak a hiddel minősítő intézetek. Ez a rendelet egy kötelező regisztrációt vezetett be az Unióban található összes hitelminősítő intézetről, és igen, kemény követelményeket írt elő azért, hogy a különböző érdek ellentétek nem erüljenek fel, és a minősítés minősége és módszerei javuljanak, az intézetek pedig átláthatóban működjenek. Hölgyeim és uraim, biztos vagyok abban, hogy az új szabályok jelentősen javítani fogják a hitelminősítés eljárását, átláthatóságát és minőségét beleértve az állami adósságokat az eu belül és az EU pénzintézeteivel kapcsolatosan. Két héttel ezelőtt, június másodikán, ez volt a második etap, a bizottság javaslatomra a rendelet módosítását fogadta el a hitelminősítő intézetekről azért, hogy az ESMA-ra, a jövőbeli felügyeleti hatóságra bízza az, hogy a regisztráció és a felügyelet az ő szuverén jogkörük legyen. Most még arra van szükség, hogy ez, ez, ez ma valóban létrejöjjön, és egyetértek azzal, amit Gulászony mondott, el kell érni azt, egyébként nem is olyan régen a felügyeleti csomagterv, a Dölározier csomagterv előadójával beszéltünk arról, hogy a parlament és a tanács között dinamikus kapcsolatra van szükség azért, hogy ez a három független ügynökség létrejöjjön január 1-én. Még oda nem értünk el, és ismét felhívást intézek a parlamenthez és a tanácshoz ennek érdekében, és elmondom még egyszer, elnök úr, hogy a bizottság és az én szolgálataim készen állnak arra, hogy ezt megtegyék. A másik az átláthatóság és a verseny a hitelminősítő intézetek között. Egy rendelkezést fogadatosítottunk azért, hogy az információhoz való hozzáférés könnyebb legyen a különböző eszközöket, illetően mindegyik intézetnek ezt nyilvánosságra kell hozni, amikor információt kap egy-egy intézet, a befektetésekre vagy termékekre vonatkozóan, akkor a többi intézet is erről kell, hogy tudjon, és ki kell, hogy dolgozzon értékelést erre vonatkozóan. De ez nem elegendő. Európában és mindenütt a világon elismerik azt, hogy a hitelminősítő intézetek eljárásaival kapcsolatos problémák még nem oldottak meg, és szól, is szólt erről. Éppen azért az én szolgálatom új munkálatokba kezdett, és most azon dolgozik, hogy a hitelminősítő intézetek egész architektúráját átalakítsa. Elemezni kell, meg kell vizsgálni közelebbről az, hogy hogyan működnek ezek az intézetek az új rendelkezés fényében, és meg kell nézni, hogy mi az, ami még nem történt meg. Egyébként majd december elején fog ez tökéletesödni. Tisztelt képviselő, asszonyok képviselő urak, ez a piac igen nagy mértékben egy-egy kézben összpontosul, és itt nincs igazi verseny, ez minket aggaszt. Éppen ezért Pitela úr a bizottság most azon gondolkodik, hogy struktúrális intézkedéseket hozzon, és ezek között egy európai független hitelminősítő intézetet hozzon létre, Egyébként ezt most személyesen mondom, itt főként arról van szó, hogy az állami kockázatokat kellene ennek az új intézetnek különösen értékelnie, ahogy Gozesz úr és Gulár asszony és Pitela úr is szóltak erről. Más strukturális intézkedéseken is gondolkodunk, fokozott részvételen, független közintézmények részvételén a hitelminősítésben. Ott van Görögország és más államok példája, ők külön figyelmet kapnak, biztosnak kell lenni abban, hogy az alkalmazott módszer jó, és a másik kérdés az, hogy a bankok és a hitelintézetek, pénzintézetek oda kell, hogy figyeljenek erre, be kell, hogy tartsák a szabályokat, oda kell erre is figyelni. A jelenlegi szabályozói struktúra, amit egyébként a szöveg előír, azt is követeli, hogy mindezt alaposan felülvizsgáljuk. Ezekről a témákról van szó, semmilyen nehéz kérdés nem kerülünk el. A bizottság ezeken dolgozik, és az első iránymutató gondolatokat szeptemberben fogjuk nyilvánosságra hozni. Egyébként más kérdéseken is dolgozunk, átláthatóság és kontroll többek között, a derivált termékek és az overdraft vonatkozásában az év végén és 2011 elején ezek mind meg fognak jelenni. Gulárasszony, az elődöm az önök támogatásával elindított egy folyamatot, de ez még nem elegendő, ezt még el kell mélyíteni, és itt átláthatóságra van szükség, az érdek ellentétek mellőzésére. Itt az állami kockázatokat mindenképpen figyelembe kell venni, és el kell kerülni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Biztos úr, most meghallgatjuk a frakciók szószólóit. A szocialisták és demokraták frakcióban Sánchez úr a szó három percben. Köszönöm szépen, elnök úr, Bárnyi biztos úr a rating, a minősítő ügynökségek nem voltak képesek arra, hogy előre lássák a subprime válságot, a strukturált eszközök válságát a Lehman Brothers esetében. A 2009-es elfogadott szabályzat elvárja az átláthatóságot, hogy legyen egy európai felügyelet a hitelminősítők tekintetében, és hogy lehetőségre lehessen vonni őket. Nagyon komoly érdekek ezek a bizottság új javaslata ezt az irányt követi megint, csak meggyőződésem, hogy a parlamentben hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy legyen egy felügyelet 2011. január 1-től, és ezt a projektet alaposan követjük majd, hogy sikerüljön szigorúbb keretet kialakítani, ami az eladósodást illeti az államok eladósodását. Itt is szóba kerülnek megint csak a hitelminősítők, és fel kell vetni azokat a módszereket, amelyekkel dolgoznak, hogyan jutnak el hozzájuk az adatok, ők hogyan továbbítanak ilyeneket. Illetőleg vannak itt ciklikus lehetőségek is. Gyakran előfordul, hogy, hogy a tüzet nem oltották el a hitelminősítők, sokkal inkább még benzinnel locsolták, és azt láthattuk, hogy az államok hitelminősítése esetében egy átfogóbb elemzésre van szükség, az általános érdekeket is figyelembe kell venni, és a kérdés tényleg az, hogy felelősséggel és objektív módon tudnak-e a hitelminősítők államadóságot is értékelni, minősíteni és ön is említette, hogy ez egy sajátos jellegű dolog, és a demokrácia alapelveit is figyelembe kell venni, hiszen ezúttal a dolgozó lakosságról beszélünk, a nyugdíjasokról beszélünk, és a polgárok is tulajdonképpen ezt szeretnék, ezt várják a piacok munkája során, igenis legyen egy felelősségvállalás is jelen. Tehát a kérdés valójában az, hogy hagyni lehet-e, hogy ezek így dolgoznak, megvizsgálnak valamit, ellenőriznek valamit, és nekünk ezt alaposan személyre kell venni, hogyan is teszik ezeket, hiszen egy fenntartható értékítéletet kell kialakítani, és ehhez felelősségre van szükség, mert a fenntarthatóság ezzel szorosan összefügg. És itt arról van szó, amit az európai hatóságok szeretnének elérni, Látni kell, hogy mi minden történik a piacokon, amiatt, a, ahogyan ezek a hitelminősítők működnek. Bizony komoly kor, korlátokat, komoly problémákat okozott az ő tevékenységük időnként. A hitelminősítőknél gyakran hiányzik a felelősségtudat és a legitimitás is. Minden esetre vannak kétségek a mi gazdaságainkkal kapcsolatban is, de szükség van egy másfajta minősítésre is, egy belső minősítésre. Ki kell alakítanunk a megfelelő struktúrákat annak érdekében, hogy tisztességesen működjenek a hitelminősítők. Megfelelő intézkedésekre van szükség, és egy globális rétingre van szükség szerintem. Ezek a legfontosabb pontok. Köszönöm, Sánchez úr. Bowles asszony az a ALDE liberálisok és demokraták képviseletében. Köszönöm. Elnök úr, nem is olyan régen eh, többektől hallottuk, hogy eh, nem eh, kellene, hogy a hitelminősítők leminősítsék görög és más országok államadóságát láttuk, hogy mi történt az euróval. Szerintem ennél többet nem is kellene elmondanunk, de hatalmas érdekkonfliktus alakulna ki akkor, hogyha az államok viszont saját maguk értékelnék az államadóságukat. Ma délelőtt, amikor a statisztikákról folyt a vita, Rén biztos azt mondta, hogy nem kedvező időpontban történt a leminősítés. Hát így gondolkodik a bizottság a hitelminőségekről. Sajnálom, értem a frusztrációkat, de azért azt kérdezném, hogy megbolondultak teljesen? Hát nem a kellemes vagy kedvező időpontról van itt szó, hogy most a nemzeti bank, jegybankok vagy a más bankok számára mikor kényelmes az, hogy egy minősítés megtörténik. Itt a megfelelő kellő gondossága a vezérelve. A e, nem államadóságokkal foglalkozó e, köztestület, mint minősítő, bizonyos vonzóerővel rendelkezik, de mi történik akkor, hogyha e, bank tőke forog kockán annak minden makroökonomiai következményével együtt? Már egy ideje vizsgálgatjuk azt, hogy mi a helyzet a kapacitással, az integritással, de azt hiszem, hogy itt a akár állami, akár szektorról van szó, a corporate governance alapján kell állnunk, és eh, így kell döntenünk. Köszönöm Bowles asszony és Gigold úrnak, eh, a következő hozzászólnak három perce van. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Barnier úr. Köszönöm azt is, eh, hogy itt elő valaki németül beszél. Az újbóli válságok eh, rávilágítanak néhány központi problémára. És azt mondanám, a már elmondottak mellett még néhány szempontot kellene különösen kiemelnünk. Egyrészt a hitel, hitel, minősi, hitel minősítők sokszor olyan minősítők, olyan eh, intézmények bizonyultak, amelyek egyáltalán nem tudják jobban megbecsülni a kockázatokat, mint mások. És ebből következik, hogy a hitelminősítő intézetek véleményének az értékeit csökkentenünk kell. A másik dolog, oligopolisztikus viszonyok alakultak ki ezen a piacon. Néhány nagyon kevés komoly hitelminősítő van, és ebből következik, hogy bővíteni kell a hitelminősítők számát. Bani úr, az ő véleménye többen osztották, több szereplőre van szükség ezen a piacon. Ez valóban észszerű lenne. Harmadsorban, itt van az ösztönzők problémája, és eddig a vitában erre kevés figyelmet fordítottunk. Mi is a helyzet a hitelminősítők piacán? A helyzet az, hogy aki az osztályzatokat adja, az tulajdonképpen a diákjai választják ki ez olyan a helyzet, mintha, olyan ez a helyzet, mintha az egyetemen az egyetemi hallgatók saját maguk választhatnák ki, hogy e, melyik professzornál vizsgáznak, e, tárgyalnának, hogy mennyi fizetést adjanak neki, és hogyha e, ugye nyilvánvalóan azt várják, hogy szisztematikusan jók legyenek az eredmények. Ezért az ösztönző kérdését még meg kell vizsgálnunk. Gondolkozik a bizottság azon, hogy hogy lehetne elérni azt, hogy ne azok választhassák ki a hitelminősítők, akik úgymond egy pénzügyi terméket piacra dobnak. Szükséges a reform, és ez most mindenképpen a közszférán, az állami kötvényeken kívüli terület, hanem inkább a magán szereplők értékelésével függ össze. Gondoskodunk kell mindenek előtt arról, hogy egy állami ügynökség, és nem egy ilyen, eh, mag, eh, ne egy eh, ilyen állami monopólium váltsa fel a mostani oligopolisztikus magánminősítőket, hanem mindig más és más szereplőt választanak ki. A minősítések eredményét pedig tegyék közzé, hogy ez hivatalosan ellenőrizhető legyen. Üdvözlöm a javaslatait, Bányi úr, és remélem, hogy ezek a javaslatok azt fogják eredményezni, hogy ezen a területen a még meglévő problémáink, amelyek Gozez úr dicséretes erőfeszítései és a tanács, a bizottság erőfeszítési után azért még mindig megmaradtak, hogy ezeket meg lehet oldani anélkül, hogy létrehoznánk egy újabb monopóliumot, olyan módon, hogy a szabályozás és az összenzés problémáival konzekvensen, következetesen foglalkozunk. Én is köszönöm, és Swinburne asszony az ECR képviseletében kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr, Barnier biztos úr. A pénzügyi válság elején már világossá vált, hogy a hitelminősítők nagy hibákat követtek el. Ez volt az első dolog, amivel az EU tavaly foglalkozott az EU tevékenységével összefüggően üdvözöljük, hogyha szorosabban figyelnénk az alapvetően amerikai hitelminősítők tevékenységét innen Európából. Nagyon hatalmas intézmények a hitelminősítők, és képesek arra, hogy a minősítésük változtatásával befolyásolják a piaca, piacokat. Ezért minden módon és mindig fel meg kell őrizni a függetlenségüket. Itt sok milliárd euró áramlásáról van szó, és nem szabad, hogy ez meglepetésszerűen ért érjenek ilyen hírek a piacokat. A, hogyha ilyen stresszteszeket végeznek a minősítők, azt legyenek kötelesek folyamatosan közzétenni, hogy minimalizáljuk a sokkokat. A hitelminősítő intézeteknek legyen feladata az, hogy megbecsüljék, mennyire kockázat annak, hogy egy egység, egy vállalat csődbe megy. És ide tartoznak a pénzügyi, pénzintézetek, sőt az államok is, tehát az ő esetleges csődjüknek az esélyeit is értékelik de ne has, használjuk kifogásként a hitelminősítőket a saját közkiadásainkkal kapcsolatos deficit problémákra. Kritikusabb javaslatra van szükség, amely több más kérdéssel is foglalkozik. Például azzal, hogy a befektetők és az államok is miért hagyatkoznak annyira a hitelminősítőkre, a helyett, hogy saját maguk gyűjtenének információkat és miért három nagy név uralja ezt a hitelminősítő piacot, amikor olyan sok lehetséges szereplő lenne? Bővítenünk kell tehát a kérdések körét ugyanis a hitelminősítők hatalmas piacra gyakorolt befolyásukkal együtt hatalmas felelősséget is kellene, hogy felvállaljanak. Thank you very much, Madam Swinburne. Now... Köszönöm szépen. Most pedig Klute úr követ. Köszönöm szépen, elnök úr. Csupán fel akartam ráhívni a figyelmet, hogy Görögországot tegnap megint leminősítették egyszer. Ez a módi ügynökség volt. Tudjuk valamennyien, és emlékszünk, hogy a görög kormány az elmúlt hetekben hihetetlen nyomást gyakorolt a saját lakosságra, hogy ezt a válságot kezelni tudják. Tudjuk, hogy az EU-n belül egy 750 milliárdos csomagot is készítettek, hogy a válságba került államokat segítsék, és onnan kihúzzák. Ennek ellenére leminősítették Görögországot, és végül is, ha úgy akarjuk, Spanyolországgal is ezt tették, amikor ilyen csomagokat készített Spanyolország, ott is megtették. Bárnyi úr azt mondta, hogy nem szabad a hőmérőt összetörni, vagy a lázmérőt. A kérdés persze aztán az, hogy a lázmérő a minősítő ügynökségek esetében tényleg jó metafora-e hiszen nyilvánvalóan ehhez az járul hozzá, hogy a páciens, akit valójában értékelni akarnak, nem kerül jobb helyzetbe, nem is képes rá nyilvánvalóan, tehát mert ez nem gyógyszer, de láthatjuk, hogy ez a lázmérő hozzájárul ahhoz, hogy egyre rosszabb helyzetbe kerül a paciens nem lehet, hogy egyre tovább minősítik le ezeket az államokat. A kérdés most az, hogy mit csinálnak valójában, mit nyújtanak ezek a hitelminősítő ügynökségek. Már elhangzott egyébként, előre ők nem látták, hol lesz válság, tehát gyakorlatilag a válság megelőzésben nem igen tudtak aktívan részt venni a Lieben Brazil, mielőtt összeomlott volna az egész bank, igen, pozitív értékeléseket kapott vagyis nem láthattók, ők vagy nem akarták látni a módszereikkel, hogy mi fog történni. Ilyen értelemben tehát teljes csőd az eszközrendszerük. A válság kezeléshez sem igen tudtak hozzájárulni. Az ideje lejár lassan, mondja az elnök. Tehát a válságot attól nem kezeltük jobban, hogy van mit hitelminősítés, vannak az intézetek, tehát a médiában az szerepel, hogy aggódunk a csomagok miatt, és egyre lejjebb nyomják a szintet, egyre lejjebb, hogy nyomják a minősítőt. Önnek csak másfél perce volt, más, mást mondtak nekem, bocsánat, válaszol a hozzászóló. Azt hiszem, azt hiszem a problémára rámutattam. Egy dolgot szeretnék még elmondani. Vállalatokat nem lehet államokkal összehasonlítani, ezt a minősítést így meg kell nézni, hogy egyáltalán működőképes -e, és szerintem nem elég a kozmetikát csinálni, hanem az alapokat kell megnézni, alapvetően meg kell változtatni a minősítést. Elnézést, hogy tovább tartott a van nekem azt mondták, hogy több időm van. Köszönöm szépen. Blum úr, másfél percben parancsoljon. Egyelőre mikrofon nélkül. Elnézést, elnök úr. Technikai hibáért. Biztos úr, a hitelminősítő intézetek eh, az ördög lelkei voltak néhány éve, amikor eh, a vállalatok, eh, azok olyan vállalatok papírjait értékelték, akinek hitelekre volt szükségük. És óhatatlanul jutottunk el oda, hogy olyan helyzet alakult ki, hogy olyan gyerekek dolgoznak a hitelminősítéknél, akik még a mérleket se tudják értelmezni. Elég paradox az, hogy általában a hedge alapok találják ki azt, hogy mi az igazság, mi az igazság húzódik meg a számok mögött, az Enron esetében is ez így volt. De hát sokszor az igazságot mondják, és ezért utáljuk őket. A hitelminősítők Olaszország, Portugália, az Egyesült Királyság vagy Olaszország esetében, hát ezeket ugye csődöt jelentettek, a kaput az kaput, és a hitelminősítőket mi fizetjük, és akkor azt várjuk el, hogy ugye aki a zenekart fizeti, az mondja meg, hogy mit játszanak. A kérdés az, hogy hogyan tudnánk ezen a helyzeten változtatni, és ki tudja megmondani, hogy mi az igazi helyzet? Talán a BBC, de más biztos, hogy sem. Igazából itt egy teljesen félre sikerült gigantikus kísérletben mi vagyunk a tengeri malacok, és ki hibáztathatja azokat, akik minket velünk szórakoznak. Köszönöm szépen, Löpen asszony kettő percben. Elnök úr, kedves kollégák, biztos úr, a hitelminősítő intézetekkel kapcsolatos zavarok megmutatták, hogy a szerepük milyen, és mielőtt még tűz lenne, ők maguk keltik ezt a tüzet. Hiába volt erről joganyag, ez csak betű maradt. A javaslat, amit elébünk terjesztettek, ez figyelembe veszi a piaci szabályokat, de ez szovjet típusú szabályozás, amit nagyon kedvel a bizottság. Barozó úr arról beszélt, hogy felügyelet alá helyezik a hitelminősítő intézeteket, ezt majd a központi bank és a bizottság végzi, de ez illúzió. Jean-Claude Trichet 2010. februárjában azt mondta, hogy a bankok mérlegének megerősítése nagy bizalmat igényel, ez azt jelenti más szóval, hogy itt a homály és a titok uralkodik. Itt a hatással és nem pedig az okkal, és az okozattal és nem az okkal foglalkoznak. Kifizeti ezeket az ügynökségeket, mindegy, hogy ezek függetlenek vagy felügyelet alatt állnak. A probléma az, hogy úgy vásárolnak, hogy nincsen hozzá eszközük, és ahogy ezt Morris Allé mondta, a kapitalizmus az mindig nagy csapásokat mér az emberekre. Be kell tiltani ezeket a tevékenységeket, és akkor a spekulációt is megszüntetjük, és akkor már nem is lesz szükség a hitelminősítő intézetekre. Köszönöm. Következő hozzászóló, Skiluna úr, elnök úr. A közelmúltban az európai vezetők megtámadták a hitel minősítő intézeteket, mivel úgy gondolták, hogy nem megfelelően időzítették a leminősítést. Van, aki úgy gondolja, hogy ez túlzás, de a hitelminősítő intézetek kudarca most már jól ismert, és szerintem a parlament minden oldala ezzel egyetért. Magas minősítést adtak bizonyos kötvényeknek, és ezek aztán csődbe mentek. Most már változott az idő, és nem igen, nem túl rózsaszínak a kilátások gazdaságilag az EU előtt Hiába jött létre a 750 milliárdos eurós csomagterv, még ez sem győzi meg őket. Ez azt mutatja, hogy bizony óvatosnak kell lenni, nem szabad lelőnünk a hírnököt csak azért, mert rossz híreket hoz. A kérdés az, hogy leminősítenek, vagy túlminősítenek egy-egy pénzügyi terméket. A lényeg az, hogy az ő befolyásuk a pénzpiacokra hatalmas, és egy-egy országot és egy-egy ország nyugdíjasait és munkavállalóit revolverezhetik ezzel. Meg kell érteni, hogy hogyan hozzák létre a minősítésüket, hogyan adják ezeket el. Az ügynökségek és a kötvények, értékpapírok kérdése valóban probléma. A másik, hogy hány ilyen intézmény van, és van-e köztük verseny hogyha vannak hogyha a bankokat és a pénzintézeteket szabályozni kell, akkor miért kell másképpen kezelni a hitel minősítő intézetéket, figyelembe véve azt, hogy milyen struktúrájuk van, oligarchák jöttek itt létre. Világos mindez, de a megoldások nem annyira előre mutatók. Szerintem oda kell figyelni arra, hogy ne legyen túl erőteljes a reakció, és ne legyen ennek komoly következménye. Köszönöm. Klinc úr, másfél perc. Biztos úr, a hitelminősítők a globális válságban és az euró turbulenciák idején nagyon rossz szerepet játszottak, és nem sokat segítettek. Átláthatatlanság, érdekütközés, értékelések kiadása rossz időpontban, prociklikus hatásokkal, vagy amikor a gyerek már kútba esett, nos ez önmagáért beszél. És itt tudni kell, hogy a rétingügynökségek még mindig nem látják be, hogy hibákat követtek el. Én személyesen javasoltam, hogy az EU végre lépjen fel, hogy ön is így gondolkodik. Egy európai hitelminősítőt kéne létrehozni, méghozzá egy alapítványi modell keretében. Ennek persze függetlennek kell lennie pénzügyileg is. Semmiféle politikai befolyás nem hathat rá, sem az Európai Központi Banktól, sem a bizottságtól, sem tagállamtól nem lehet befolyásolva. Tehát független alapítványként utána ez az Európai Ügynökség képes lenne arra, hogy az oligopolt vagy monopóliumot, akár amiről beszélünk a három ügynökség tekintetében, áttörje és versenyképes legyen velük. Úgy kéne ezt alakítani, hogy minden egyes terméket, amelyet Európában felkínálnak, és akik Európában működnek, nos, kötelezni kell őket, hogy két hitelminősítést szerezzenek be. Az egyik az Európai Alapítványtól kell, hogy érkezzen. Természetesen, ha független akar lenni, akkor anyagilag is függetlené kell tenni. Kellene az elején egy start finanszírozás az Európai Központi Bank részéről, vagy az Európai Bizottság részéről, de a későbbiekben önmagának kell finanszíroznia magát, hogy most a felhasználók vagy a megbízók finanszíroznak, ezt még tisztázni kell, erről, erről beszélnünk kell még. Minden esetre, hogy általában végig kéne gondolni, hogy a hitelminősítők igénybevételét nem korlátozzuk-e egy kicsit, mert szerintem túl sokat használjuk őket. Én is köszönöm önnek. Most pedig Ford asszony egy percben. Köszönöm. Üdvözlöm ezt a vitát a hitelminősítékkel kapcsolatban. Megbízható hitelminősítésekre van ugyanis szükségünk. Hogyan lehetne több versenyt ebben e- ezen a e, piacon, és e, hogyan lehetne javítani a helyzeten? Azt kell, hogy mondjam, mindig minden befektető tudta és tudja, hogy létezik ilyen érdekkonfliktus. És a hitel eh, minősítők nem ajánlásokat adnak arra, hogy vásároljunk vagy eladjunk. A 2020-as célok eléréséhez az EU-nak befektetésekre van szükségünk, ehhez pedig arra, hogy bízhassunk a piacokban, és eh, a hitelminősítők a piaci bizalom nagyon fontos részei hogyha a minősítések jók és működnek, eh, akkor a hitelezők számára olcsóbb és könnyebben hozzáférhető lesz a pénz, ezzel adóforintokat tudunk megtakarítani, és a bevezetők, befektetőknek is valamilyen iránymutatást adnak ezek az intézetek, persze nem ajánlást arra, hogy most eladni kell vagy vásárolni akár állami, vagy akár államadóságokról, vagy vállalatokról van szó, a három az, hogy három a eh, értékelést adnak eh, a hitelminősítők, eh, Nos, a 99,9% ezeknek a három álfal minősített egységeknek nem ment csődbe, tehát jól értékelték őket. Ne feledkezzünk meg, tehát arról sem, hogy azért nem minden olyan szörnyű és rossz. Köszönöm. Morganti úr a következő hozzászóló egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Meggyőződésem, hogy az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot javítani kell a hitelminősödők esetében. De azzal nem értek egyet, hogy a munkamódszerüket korlátozzuk, vagy a fellépési területüket. Egyszerűen fel kell hívni a piacot a tevékenységre, hogy mit csinálnak, de összességében azt mondhatjuk, hogy számos intézmény tényleg egyszerűen megbukott, és ez nem rajtuk múlott. A szabad piacot fent kell tartani, és nagyobb versenyt kell teremteni a hitelminősítők esetében. De most, hogy egy ilyen európai állami hitelminősítőt hozzunk létre, ez komoly kockázatot jelentene. Tudni illik, a piacok átláthatóságát korlátoznánk ezáltal, és hogyha a felelősséget korlátozzuk a hitelminősítők esetében, akkor ez azt is jelenti, hogy komoly korlátozás, komoly beavatkozás született. Jelenleg válság van Európában. Minden esetre a pénzügyi gazdálkodást a reál gazdaság fölé akartak állítani. Ez volt a baj igazából. Pudimata asszony, a következő hozzászóló három percben. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Ez a mai vita alapvetően arról szól, hogy tudnánk-e valahogy felügyelet alá helyezni a hitelminősítő intézeteket. Nos, rendkívül fontos ez a mai vita, különösen miután tegnap a Módi Görögország minősítését ismét lejjebb vitte az elmúlt néhány hónapban már harmadszor minősítették le a görög államadóságot, utoljára tegnap. És ez a tegnapi leminősítés egyértelműen provokatív. Ez nem vesz figyelembe semmilyen előrehaladást, pedig jelentős előrehaladást sikerült elérni a megszorító intézkedések kapcsán. A trojka eh, tagjai Aténban eh, dicsérő szavakkal illették az előrelépést. A stabilitási eh, mechanizmus működik, és 10 millió eurót fordítottak arra, hogy megpróbálnak új ösztönzőket adni a görög gazdaságnak. Mindezt nem vették figyelembe. Biztos úr, az Európai Központi Bank elnöke, az Európai Bizottság elnöke gratuláltak a görög kormánynak ahhoz, hogy megvalósítják a megkötött megállapodást, és segítenek abban, hogy ismét erősödjön az euró. És ekközben a Moody folytatja a Görögország további leminősítését, azaz pont az ellenkező módon értékeli Görögországot. Nos, ez a lépés is rávilágít az érdekkonfliktusokra. És az nem csak, hogy Görögország erőfeszítéseit ássa alá, hiszen a a gyógyulás érdekében nagyon sok erőfeszítés történik, hanem ez arra bátorítja a spekulánsokat, hogy ismét fogadjanak eh, Görögország eh, bukására, ami az egész eurózónát nagyon károsan érinti. A hitelminősítő intézetek eh, úgy értékelnek, hogy nem lehet semmilyen módon ellenőrizni azt, hogy mennyire megalapozottak az ő értékítéleteik. Ez veszélyt jelent a demokráciák számára. Nagyobb felelősségre lenne szükség. Nagyon sok példát említhetnénk, de helyett inkább azt kérdezzük meg, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy megvédjük az európai gazdaságot a, ettől a spekulációtól, ami a hibás minősítések következménye. Két szintre van szükség a fellépés során, és szükség lenne egy európai hitelminősítő intézetre. Ez lenne az első szint. A második szinten pedig megfelelő kereteket kellene kidolgoznunk, amelyek ezeken belül dolgozhatnának a hitelminősítő intézetek átlátható módon, meghatározott normák mentén, meg kellene határozni azt, hogy meddig érvényes egy-egy minősítés, és értékelni kellene az értékelések hatásait is, a megbízhatóság és a pontosság tekintetében is. Köszönöm szépen. Következő Hozzászóló Imbrasas úr egy percben. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! A bizottság eh, úgymond mellékvizén a határ, hitelminősítő intézeteket eh, tekintetjük olyan intézményeknek, amelyek tulajdonképpen hozzájárultak a válság kirobbanásához. Senki nem vállal felelősséget az értékelés végső eredményért, pedig az ilyen hitelminősítések nagy mértéken befolyásolják általában is a helyzetet, és a kölcsönfelvételi képességet, lehetőségeket is. A bizottság most új szabályokról beszélt a hitelminősítőkkel kapcsolatban új eljárások készülnek, komolyabb felügyelet, nagyobb felelősség, de szükséges további elemzés is az egész ágazatra vonatkozóan. Megfelelő felügyelet alá kell helyezni a minősítőket és meg kell őket büntetni, hogyha helytelenül járnak el. bátorítanunk kell a nagyobb versenyt a hitelminősítők piacán. Köszönöm. Mindenkinek csak egy perce van. Karasz úr, parancsoljon. Elnök úr, biztos úr, a Moody's nehezen érthető döntése rámutott arra, hogy az ügynökségünknek mekkora dominanciájuk és hatalmuk van, és hogyan befolyásolhatják a döntéseket. Minden egyes hitelminősítőt regisztrálni kell, tevékenységüket, döntéshozatali alapújukat pedig ellenőrizni kell. Az hitelminőség hitelminősítő ügynökségek függetlenségét garantálni kell, vagyis a vizsgálandó szervezet nem fizethet a hitelminősítőnek az inkompatibilitás kizárandó, az érdekütközés kizárandó. Nem lehet tanácsot adni és értékelni egyidejűleg. Az értékelés alapjait pedig világosá kell tenni, vagyis hogy milyen módszerekkel dolgoznak. A monopólium szerű dominanciát egy második szakértői véleménnyel kell alátámasztani, nagyobb versenyt kell biztosítani, és szükség van európai székhelyen rendelkező ügynökségekre is. Ötlet született egy alapítványrendszerű ötlet dologra is Wolf Klinzel együttműködünk ebben, és őszre remélem, hogy részletes javaslatokat tehetünk a bizottságnak. Kutas a következő hozzászóló. Köszönöm elnök úr. A hitelminősítő intézeték tevékenysége a jelenlegi válságot eredményezte, és azóta is csak rosszabbították a válságot, súlyosbították a válságot. Ezek tevékenységét szabályozni kellene. Minden olyan ügynökség, amelynek székhelye van itt az EU-ban, bizonyos szabályokat be kell, hogy tartson, el kell kerülni az érdekellentéteket, legyen nagyobb átláthatóság, és arra is szükség van, hogy az oligo-pólus helyzetet ne fogadjuk el. Ez nem normális, hogy a piaci helyzetet csak három nagy amerikai hittel minősítő intézet minősítése határozza meg hogyha valamelyik állam csődbe van, vagy nehéz helyzetben van, akkor az nem lehet, hogy ne kapjon hitelt a hitelminősítő intézetek miatt. Biztos úr, mi valamennyien tudjuk, hogy abszurd dolog, hogyha két amerikai és egy brit cég dönt arról, hogy hogyan alakuljon az államcsőd Európában. Ez az oligopol szervezet nagyon érzékeny, robbanékony. Alig, hogy elkezd egy kicsit jobb lenni az euró, már rögtön leminősítenek. Ezen ügynökségek beszéde a felelősségtudatról igencsak relatíve válik, ha azt látjuk, hogy munkanélküli amerikaiak által fedezett értékpapírok csomagjait három ára értékelték. Tehát láthatjuk, hogy ez nem igazán működőképes. Minden esetre azt látjuk, hogy az értékpapírok kibocsátai fizetik meg őket. Egyébként nem értékpapír minősítése részükről nagyon problémás a kibocsátók esetében is. A legjobb bonitást kapták a bankok, miközben már a csőd szélén álltak. Itt az ideje, hogy ezeket az ügynökségeket eh, kicsit szigorúban ellenőrizzük, viszont ez természetesen nem korlátozhat kizárólag az EU szintjére. Paszeszko asszony, parancsoljon. Elnök úr, a jelenlegi válság körülményei között a hitelminősítő intézetek tevékenységét egyre fokozottabban bírálják. Kiderült, hogy nem tudják objektíven felmérni egy-egy cég kockázat tehát, és egy-egy állam esetében is a kockázatot. Amit ők tettek, az végül is az, hogy bizonyos európai államokat leminősítettek, és ez súlyosbította a válságot. Nincs verseny a hitelminősítés piacán, mert amerikai cégek ellenőrzik a piacot kérjük Barozó urat, hogy hozza létre Európai Hitelminősítő Intézetet. Mint tudják, a múlt héten a három ügynökség egyike megváltoztatta a Németország minősítését egy elfogadhatatlan hiba miatt. Jobb lenne egy európai intézmény, mert akkor jobban lehetne szabályozni a tevékenységüket. Köszönöm, most pedig Strajcsek úrnak adom át a szót. Elnök úr, biztos úr, figyelmesen hallgattam a hitelminősítékről folyó vitát ma délután. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem akarok a hitelminősítők szószólója vagy ügyvédje lenni, nem kívánok így fellépni, de azért attól sem félek, hogy el kimondjam, bár semmiképpen nem támogatom a monopolisztikus vagy oligopolisztikus helyzeteket, de azért nem hallottam azt, hogy ma valaki feltette volna azt a kérdést, hogy hogyan kerülhettek országok olyan szörnyű helyzetbe, fiskális helyzetbe, mint amilyenbe kerültek. Nem vagyok szószólója az állami beavatkozásnak a szabad piacon, de arról beszélnünk kell, hogy honnan keletkeztek ezek a nagy adósságok, és akkor nem kell ennyit beszélnünk a hitelminősítékről. Komi asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy az eszmecsere során szót kaphatok. Egy nappal azután, hogy már sokatszor minősítették le a görög adósságokat, megint csak egy hitelminősítő ügynökség tette ezt. Ami itt történik, ez egy intézményesített dolog a mi gazdasági rendszereinkben. Gyakorlatilag a politikai vitát uralják ezek a hitelminősítők a jelenlegi válság körülményeik között, amiben egyébként beletartozik az eurozóna is. Egy ilyen rendszer csak akkor működőképes, hogyha független maga a vizsgálat, és a könyvelés független vizsgálatra van lehetőség. A hitelminősítők a munkájukat nem transzparens módon végzik. Egyszerűen nem ellenőrzi őket senki, ami tényleg ahhoz vezet, hogy a vállalat csődbe megy, vagy egy új válság keletkezik, amit ők nem látnak. Éppen ezért a hitel minősítő ügynökségeket nem államosítani kellene, hanem sokkal inkább arra kéne törekedni, hogy kialakuljon egyensúly a függetlenségük és a megfelelő elszámoltathatóság között. Szerintem egy ilyen kiegyensúlyozott helyzetre van szükség. Ez lenne a helyes út egy jobb európai jövő érdekében. Papa Nikolaou úr, parancsoljon. Biztos úr, hölgyeim és uraim! Igen, ez tegnapi leminősítése Görögországnak a Moody's részéről több kérdést is felvet, és ezekről a kollégák már szóltak. Az Amerikai Egyesült Államokban most próbálják megérteni, hogy mik azok a keretek, amelyek között működnek ezek az intézetek. Meg kell vizsgálni, hogy ezek korrektül működnek-e, megfelelő átláthatósággal. A legtöbb hitel minősítő által adott értékelések nem indokoltak, és sokan feltételezik, hogy nem járnak-e felelősen ezek a hitel min- minősítők, és nagyon sok hibát követnek el az ítéletükben nincs elég vizsgálat, és végtelen sok a spekuláció. Ezért alakult ki egy olyan helyzet, amikor az Európai Unió összes országa részesévé vált ezeknek a nagy kalandoknak. Itt egy dzsungelben mozgunk, és senki nem fogja vissza a gyeplőt. Meg kell alkotnunk a szükséges jogszabályokat. Ön is mondta, biztos úr, több hitelminősítőre van szükség, akik versenyeznek egymással egy tisztességes piacon. Biztos úr, önője a szó, sok kérdést tettek fel önnek. Merci, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm mindenkinek az, hogy ilyen minőségben és ennyire őszintén szólt hozzá, ami a intézetek szerepét életé, és az általuk kiadott minősítéseket, erre most nem térnék vissza, hiszen az előttem szóló egyik képviselő erről szólt. Papa Nikolai és úr is megemlítette ezt, mégpedig az, hogy az intézetek működését javítani kell. Átláthatóságra van szükség, még erre vissza fogok térni, a minősítés legyen vitathatatlan, megtámadhatatlan és minél objektíve. Ezt el kell érni, de ez nem jelenti azt, hogy, jól, hogy ne kelljen jól irányítani az intézeteket, pénzintézeteket. A válságkezelés része ez, és a bizottság tett erre vonatkozó javaslatot az államoknak is kötelessége, hogy az államháztartást megfelelően kezeljék, és a kiadásaikat is kézbe tartsák. Ami az hitelintézetek, bocsánat, az hitelminősítő intézetek szabályozását illeti, gyorsan el akarjuk ezt érni. Az S-mát létre akarjuk hozni. Löpen asszony az információit korrigálnia kell, nem a központi bank vagy a bizottság az, amely az ügynökségeket felül vizsgálni fogja, vagyis ellenőrizni fogja, hanem az új független hatóság, az ESMA fogja ezt a szerepet betölteni. Nagyobb átláthatóság lesz a piacot tekintve, és ahogy Klinc úr mondta, szükség van az átláthatóságra, amikor látjuk, hogy néhány éve már mi történik. Ennek ellenére, ahogy a hozzászólásom elején mondtam, a javaslatok, valamint a már meglévő szabályzás, Kuta úr szólt erről, amit egyébként megfelelően be kell vezetni az év végéig, ezek a Egyébként 2010. decemberétől lesznek alkalmazhatók a hitelminősítő intézetekre vonatkozóan, de itt minden kérdéssel még nem foglalkoztunk. Itt mélyrehatóban kell megnézni a diversifikációt, a nagyobb verseny szükségét egyébként többen szóltak arról, hogy nem szabad, hogy kis, kevés kézbe koncentrálódjon ez a tevékenység. A kibocsátó és a kibocsátó fizető modell, ez egészséges, ez fenntartható? Karasz úr is megemlítette ezt. Ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell, és értékelnünk kell ugyanakkor azokat a szabályokat, amelyek az új szabályzatban szerepelnek, és amelyek decemberben lépnek életbe, hiszen meg kell céloznunk az érdekellentéteket, és ezeket csökkenteni kell. Vajon elegendőek-e ezek az előirányzott szabályok? Gigold úr is szólt a kibocsátó fizető kérdéséről. A másik pedig az európai és a nemzeti jogszabályok ezek nem túlságosan, egyébként nekem ez a véleményem, nem túlságosan eh, a hitel minősítő intézetek hitelképesség minősítésére hagyatkoznak. Pazeszkó asszony is szólt arról, hogy milyen sajátos eh, módszereket eh, kell alkalmazni az állami kockázatok és adósságok esetében. Ezzel is fogunk foglalkozni. Peredó úr szólt arról, hogy a felügyeleti csomagtervet minél hamarabb tettő alá kell hozni, az ESMA ezt fogja, szolgálja, ezt fogja szolgálni, felügyeletre van szükség, és strukturáltabb válaszra. Éppen ezért a felvetett kérdéseket mirehatóan meg fogjuk vizsgálni. Én is azt szeretném, hogy függetlenség legyen, és szavahihetőek, hitelesek legyenek ezek az intézmények. A piac struktúrájára, a versenyre gondolni kell, és arra is, hogy európai hitelminősítőre van szükségünk, éppen azért, hogy az állami kockázatokkal foglalkozunk, de ne csak azzal. Még nem beszéltem az új intézmény státuszáról, milyen intézmény lesz ez állami, vagy magánintézmény, vagy a kettő vegyülete, ezen még dolgoznunk kell a következő hetekben. Borzasszony, Sultis úr, Podimata asszony néhány perccel ezelőtt szólt arról, hogy milyen jelentősen leminősítették Görögországot. Én, mint biztos, nem tudom kommentálni az összes minősítést, a különböző hitelminősítő intézetek részéről, nem a mi feladatunk ez, itt arról van szó, hogy mennyire hihetőek ezek a minősítések, de ha nem is ez a feladatunk, de mégiscsak, ahogy ezt egyébként Oli Ren is elmondta ma délelőtt, meglepetés volt ez számomra, Bolzer úr is szólt erről. Furcsa nekem, meglepő volt, hogy mikor időzítették ezt a leminősítést amit tegnap az egyik ügynökség hozott nyilvánosságra. Hölgyeim és uraim, nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk azért, hogy Görögország az adósságát csökkentse és rendbe hozza a helyzetet. Nem nehéz, vagyis nem mondható, hogy, ne, hogy könnyű lenne ez a lépés, de Görögország nincs egyedül, az európai szolidaritást élvezi. Egyébként a legmagasabb szinten a bizottság, az állam és kormányfők, az IMF, a központi bank ezt kifejtette, a szolidaritás továbbra is megnyilvánul majd irányukban, és hát különböző minősítések történnek. Egyébként vitatjuk azt, hogy milyen módszerekkel végzik ezt, és mikorra időzíték. Mint elmondtam, mi is elkezdtünk dolgozni, ahogy ez a júniusi közleményben szerepelt, és legkésőbb az év végén, vagy a jövő év elején javaslatokat teszünk. Luta úr, ön emlékeztetett arra, hogy amikor ezekről a kérdésekről van szó, akkor nem csak a hittel minősítő intézetekről beszélünk. Meg kell érteni ezt az egész kérdést, ezt az eszközt, és azt is, hogy nagyobb átláthatóságra, hitelességre van szükség, diversifikálásra, és ezt átfogóan kell látni, megfelelő szabályozásra és felügyeletre van szükség, hiszen itt a válság, ami még nem fejeződött be. Külön ez azt jelenti, hogy minden területet, terméket felügyelet alá kell vonni, ellenőrzés alá kell vonni, és szabályozni kell. Ezt a menetrendet a bizottság június másodikán javasolta, néhány nappal ezelőtt Luxemburgban a tanácsülés is támogatta mindezt, Barozó úr is ezt el fogja mondani a csúcson. Hölgyeim és uraim, várjuk a javaslatokat, sorra, lépésről lépésre, egészen a jövő év elejéig, és mindenképpen a kötelezettségünknek eleget kell tenni, meg kell mindezt érteni, okosan kell eljárni. Az USA-ban is le kell vonni a következtetéseket, figyelembe kell venni, hogy ez milyen hatása van az állampolgárokra és a vállalkozásukra. Köszönöm szépen, Barnier biztos kollégák! Ezzel lezártuk a hitelminősítő intézetekkel kapcsolatos vitát, és megyünk tovább, rátérünk a következő napi rendi pontra, amely Klinc úr jelentése, értékpapírok nyilvános kibocsátása, az átláthatósági követelmények harmonizációja. Úgy látom, itt van a rapportőr, négy percben övé a szó. Elnök úr, biztos úr,